Bueno, buenas tardes. Jó napot kívánok! Kezdjük el a munkát, mert eh, hát nem lesz egyszerű mindent besűríteni az időbe. Meghallgatás lesz, és eh, sok olyan személy, aki meghallgatáson részt vesz, ezek a személyek közül sokan videó összekötetésben vannak velünk, úgyhogy eh, okosan kell az idővel bánni. Kezdjük. Lenne egy rövid felvezetőm. Elmondanám, hogy miért kerül sor erre a mai ülésre. Természetesen tiszteletben tartjuk a venezuelai hatóságok véleményét, de bizonyára ők is tudják, hogy az Európai Parlament a gondolommal kíséri figyelemmel a venezuelai eseményeket. Meghívtuk a venezuelai hatóságokat egyébként ide, de nem fogadták el a meghívást sajnálatos módon. szeretném biztosítani őket arról, hogy egyáltalán nem akarunk beavatkozni a venezuelai helyzetbe. A világban rendkívül nagyon sok konfliktus van. Az lenne nyilván az ideális, hogyha minden állam úgy rendezkedne be, hogy megfelel a nemzetközi jogrendszernek. De Venezuela nem maradhat ki azon országok köréből, amelyeket figyelemmel kísérünk az emberi jogi helyzet miatt. Tehát nagyon fontos az, hogy a venezuelaiak emberi jogai és alapjogai tiszteletben legyenek tartva. Jelenleg ugyanis nem ez a helyzet. Amikor emberi jogi aktivisták vannak bebörtönözve, az mindig nagyon rossz jel. Ami Karakaszban történt, az nem tartja tiszteletben a, sem a választók akaratát, sem a választásokat, sem a megválasztókat. Egy demokráciában normális az, hogy többféle politikai színezet vagy árnyalat van. Mi, és ezt elvileg ezt elfogadta a venezuelai alkotmány szinten. Nagyon fontos az, hogy a jog védje az összes, összes politikai fermóciót. Minden megválasztott hatóságnak szintén be kell tartani a törvényeket és a jogot garantálni kell azt, hogy létezzen egy kormánypárt, létezzenek ellenzéki formációk, az ellenzék politikai vezetőit nem lehet, ezek tevékenységét nem lehet kriminalizálni, hanem védeni kell őket. Ezt gondoljuk Venezueláról és a világ összes többi országáról. Az Európai Unió megvan arról győződve, és a venezuelai társadalom nagy része is, hogy az elnyomás és a szélsőséges konfliktus nem a legjobb módja a problémák megoldásának, és a venezueláknak jogok van ahhoz, hogy a venezuelák többre érdemesek. Ezzel egyáltalán nem a venezuelák ellen szólok, hanem épp ellenkezőleg őket védem. Mi nem szeretnénk kioktatni senkit, de úgy gondoljuk, hogy a venezuelai politikusok Nak egy eh, szabad demokratikus teret kéne kialakítani, ahol jogállamiság van, és megvalósul a demokrácia. Azt gondolom, a parlament többsége nevében beszélek, amikor azt mondok, hogy, eh, hogy ki kell szabadítani a karakaszi polgármestert és a többi politikai foglyot. Sok politikus, vezető politikus így gondolja a világban. Az ENSZ is így gondolja, Leopoldo López és Ceballos letartóztatása politikai jellegű volt, ezért kérjük a, a kormánytól azt, hogy engedjék őket szabadon. A, egy latinamerikai emberi jogi formáció is, teljes mértékben latinamerikai formáció is kimondta azt, hogy mennyire aggasztónak tartja a helyzetet, hogy katonai börtönben tartanak fog, fogva polgári személyeket. Mi ugyanezt gondoljuk hogyha előzetes letartóztatásban tartják az embereket megfelelő indoklás nélkül, akkor nem érvényesül az ártatlanság vélelme. Miután kivételes módon alkalmazzák az, az előzetes letartóztatást, arra kell kérnünk a venezuelai hatóságokat, hogy térjenek vissza a normális rendre. Igazi politikai párbeszédre van szükség a kormány és az ellenzék között. Szeretnénk, hogy az összes opció figyelembevételével alakuljon tovább a venezuelai politikai élet, és nem szeretnénk, hogyha ártatlan emberek esnének a konfliktus áldozatául. Mindenki figyelemmel kíséri azt, hogy mi történik Venezuelában. Nem nem érthető számunkra, hogy miért indiferens ezzel, azzal a kéréssel kapcsolatban a venezuela elnök, hogy azt kérjük, kéri a nemzeti közös, nemzetközi közösség is, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat. Számunkra ez a kérdés nem lehet semleges. Nekünk semmi jogunk arra, hogy beavatkozzunk a venezuelai helyzetbe, de arra igenis jogunk van, hogy azokat az emberek, azoknak az embereknek a szabadon bocsátását kérjük, akiket a jog sárban tiprásával börtönöztek be. Ez az üzenetem a venezuelai kormány felé, és úgy gondolom, hogy mindenképpen ki kell vizsgálnunk azt, mégpedig részlehajlás nélkül, hogy mi is történt pontosan, mert szerintünk az emberi jogok sértéséről van szó. Nagyon fontos embereket hívtunk meg a mai meghallgatásra, Különböző szempontokat fogunk hallani, közvetlen véleményeket arról, hogy mi történik jelenleg Venezuelában. Említettem, hogy többen is hozzászólnak majd, van, aki itt van a teremben, vannak, akikkel videószekötetésben vagyunk. Váltogatva fogjuk, vagy felváltva fogjuk ezeket meghallgatni. Megnézzük, hogy működik -e ez a rendszer, és utána pedig majd itt a teremben lévő képviselők tehetnek fel kérdéseket, vagy szólhatnak hozzá. Eh, voy a dar la palabra. Először Dessa Szolorszánó következik, a Parlatino tagja, és a Messalonina Demokratika elnökségének tagja parancsoljon. No sé quién está tratando de hacer la conexión. Bueno, eh, intenten conectar con ella, por favor, y me... Próbálom a kapcsolatot létresíteni. Addig Assis kolléga kap szót, akinek fél négykor el kell mennie. Bueno, pues mientras siguen intentando conectar... Jó, akkor próbáljuk a kapcsolatot létrehozni. Akkor Desiree Cabrera asszony következik, aki itt ül mellettem, vagy a, aki a, a pucs áldozatai képviseli. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Desiree Cabrera. Jó napot kívánok, Desiree Cabrera vagyok. A Guarimba és a pucs áldozatait képviselem, ez egy civil szervezet. Az áldozatok, illetve az áldozatok családjait fogjuk össze. A 2014-ben történt politikai erőszak áldozatait fogjuk össze. Két kollégám van itt még, akik szintén az elnökség tagjai. Először is szeretnék köszönetet mondani lehetőségért, hogy eljöhettem ide az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságába. És örülök annak, hogy szeretnék megismerni az igazságot arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban Venezuelában. Én semmilyen politik, nekem semmilyen politikai ö, irányultságom nincsen, én egyszerű, egy egyszerű anyuka vagyok, két gyerekkel, akik azt lát, akik azt, és tanulja voltam annak, hogy erőszakosan felgyújtottak egy olyan bölcsödét, ahol 89 három évesnél fiatalabb gyermek volt, tartózkodott. A bizottságban kétszeres áldozatok vagyunk először azért. Sokan elvesztették a családtagjaikat a politikai erőszak miatt. Luis Durán, aki szintén itt van, áldozat, kinek a fiát lefejezték politikai csoportosulások olyan embereket kerestek áldozatul, akik éppen motoron a városban közlekedtek. Pedro úr a kezét vesztett el, mert erőszakosan, erőszakos csoportok bombát hajítottak rá. Ezek olyan áldozatokról van szó, akiknek semmi köze nem volt az erőszakos cselekedetekhez, csupán rossz helyen, rosszkor voltak politikai célokra használták fel a különböző politikai vezetők a helyzetet, és ebben partnerek voltak különböző nemzetközi szervezetek is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor azt mondjuk, hogy 2014-ben 43 ember vesztette életét, akik békés tüntetők voltak, akik a Maduro ellen tüntettek, akkor mi azt éljük át, hogy ez manipuláció, és nem igaz. Úgy érjük, azt éljük meg, hogy a mi fájdalmunkat használják ki azért, hogy politikai célokat érjenek el, kihasználják tehát az áldozatok fájdalmát. La verdad, señores diputados. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! A 43 áldozatból 35 áldozat kapcsolatban volt különböző politikai csoportosulákkal. Arról van szó valójában, hogy tűzfegyverekkel tűzfegyverekkel lőttek ártatlan emberekre az utcán, csapdába ejtették őket, egészségügyi központokat, különböző közintézményeket támadtak meg, de mintha ez még nem lett volna elég. Majdnem 900 ember meg is sérült, és sok ember nem jutott hozzá az alapvető egészségügyi jogaikhoz, vagy nem tudtak megfelelően táplálkozni, nem tudtak szabadon mozogni. Amikor az Európai Parlament vagy mások azt kérték, hogy, a, hogy engedjék szabadon azokat, akik az erőszakos cselekmények miatt vannak börtönben, és azt mondják, hogy ezek politikai foglyok, akkor azt gondolom, hogy nekünk tesznek rosszat. Nem ez történt valóságban, az emberi jogokért szóló harc nem erről szól. Tudnia kell a parlamentnek, hogy nem csak Leopoldo Loes és Szebályosz, vagy a többi fogva tartott létezik, van Elvis Durán is, egy fiatal munkás, aki szintén életét vesztette, és egy árvát hagyott maga mögött. Julio González, aki ügyvéd, egy barikádban vesztette életét, két árvája van. Teresa Rubilar szintén életét vesztette, egy, bar, egy barrikádot akart felszámolni, és arcon lőtték. Ő négy árvát hagyott magam után. Jorge Colina, rendőr, tűzfegyverrel oltották életét, és egy, a terhes felesége síratja. A fegyveres erők a fegyveres erők számos tagja szintén tűzfegyver áldozata lett. Számos ilyen ember van még. Ez a tavalyi venezuelai események közepette történt. Ezek az emberek mind áldozatok. Jó lenne, hogyha amikor önök beszélnek erről a kérdésről, a nevüket felsorolnák. Jó lenne, hogyha a bizottság tagjai, akik, akik elutaztak idáig, jó lenne, hogyha őket is meghallgatnák. Tisztelt képviselők, a bizottság nevében azt szeretnénk kérni, hogy ne használják fel az emberi jogok kérdését politikai célokra. Létezik olyan jog, hogy szabadon tüntethessen valaki, békésen, de ez nem lehet ürügy olyan cselekményekre, amelyek bűncselekménynek, bűncselekménynek és erőszaknak számítanak fontos, hogy a nemzetközi közösség tagjai pontosan tudják, hogy mi voltak az igazi mozgató rugói azoknak, akik 2014. februártól júniusáig megszervezték a különböző eseményeket. Az igazi szándékok. Igazi szándékokat nem, vez, nem felejtik el a venezuelaiak. Egy feltett, feltették egyszer egy kérdést, hogy mikor fog ennek vége szakadni. Erre López úr azt mondta, hogy akkor, amikor, le, le, amikor távoznak a kormányon lévők. Az erőszakos cselek, cselekményekről azt szeretném, hogyha ezek nem maradnának titokban, jó lenne, hogyha mindenki pontosan megismerné az igazságot, a politikusok is, a sajtó is, vagy az emberi jogi nemzetközi szervezetek is. a bűncselekmények elkövetőit sokszor áldozatnak állítják be, sokszor elfelejtik, hogy milyen fájdalmat visznek magukkal az áldozatok, az életben maradtak. Azt szeretnénk kérni, hogy az Európai Parlament úgy cselekedjen, hogy ne legyen, próbálja meg azt elérni az Európai Parlament, hogy ne legyen büntetlenség, bűnhödjön meg mindenki, aki bűncselekményt követett el a családjaink ellen. Fontosnak tartom azt is, hogy az áldozatokat tartják tiszteletben, hiszen ezek, hiszen ezek a családok tagjaikat vesztették el. Nem szabad ürügyként felhasználni ezt a fájdalmat különböző politikai célok elérése érdekében. Muchísimas gracias. Eh, Köszönöm. De ez a Szolorfenó asszonynal létrejött a kapcsolat, azt hiszem hall is engem. A Parlatino tagja, ahogy említettem, és a Mesa de Unidad de Rossi, Mesa de, Mesa de, de Rechos egyik tagja, elnökségi tagja, nem tudom, hogy hall-e, kicsit le fogjuk kapcsolni a világítást, és azt hiszem, akkor fogjuk látni is. Decano, y tengo como en la mesa de la unidad coordinar la Comisión de Derechos Humanos. A lo largo de todos estos Un momento, un momento, un momento, un momento. Pillanat, egy pillanat. A hang nem megfelelő, így a tolmácsok nem nagyon tudnak dolgozni. Van ön előtt egy mikrofon? Vagy ez... Vagy ez benne van a gépben? Kérem, kicsit fáradjon közelebb a mikrofonhoz, és ne nagyon mozogjon a tolmácsok miatt, kérem, mert nem mindenki tud így spanyolul, és tolmácsolás van. Kérem folytassa, köszönöm.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 Hay un problema con el sonido, no la podemos traducir. Még, még, még mindig gondot jelent a hang. Nem tudjuk lefordítani, de én még spanyolul sem értem. Mint hogyha mindig lejjebb tekernék egy kicsit a hangerőt. Van önnel egy technikus esetleg? Igen, akkor kérem, hogy győzze meg arról, hogy valahogyan rendezze ezt a problémát. Főleg azok, akik nem tudnak spanyolul, nem tudják követni a dolgot, mert így nem tudnak a tolmácsok sem dolgozni. Se entrecorta la voz folytonosan megszakad az összeköttetés. Bueno, el Parlamento Europeo tiene mucho que mejorar en términos. Azt hiszem, az Európai Parlamentnek van mit még javulnia technikai szinten. No, no, nos pasa todo el tiempo. Nos... Ez nem elszigetelt eset folytonosan gond van, nem csak Venezuelával, akkor megadom a szót azoknak, akik itt vannak, Jero Veledónak először, a Meseda Unidad Demokratika egyik tagjának. Ön következik, addig próbáljuk rendezni azt, amit lehet. <clears throat> Señora Presidenta. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. ide márciusban az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el Venezuela témájában. Tavaly, februárban, illetve decemberben már két állásfoglalást elfogadtak, ezek csak a legújabb állásfoglalások. Az Európai Parlament ismételten kimondta a véleményét tehát, mert erre készítették a venezuelai események. A karakaszi polgármester letartóztatása után. Jelenleg az otthonában van, egy operáció után felépül éppen. Június 9-én volt erről a kérdésről egy meghallgatás. Március óta rosszabbodott az emberi jogi helyzet Venezuelában. Nos, az emberi jogok Interamerikai Bizottság ezt állapította meg. Nem lehet elfogadni a nemzetközi, egy, a nemzetközi intézmények véleményét, a venezuelai hatóság, mert úgy gondolják, hogy a nemzeti, a nemzeti szuverenitásba beavatkoznak ezek a nemzetközi intézmények. Ami az élethez való jogot és a személyi integritást illeti, 99 és 2015 májusa óta 250 ezer 252.073 venezuelai vesztette el életét, 100 ezer 100 ezer lakosra 25 emberölés jut, ez egy rendkívül aggasztó adat. Nos, a különböző katonai egységeken május vége óta egy új folyamat látható. Egyre több a felfegyverzett polgári személy. Ezek pararendőri, paramilitáris egységek, és ez természetesen nem felel meg a különböző nemzetközi normáknak. A Provea nevű civil szervezet éves jelentésében azt állapítja meg, hogy 137%-kal növekedett a, kény, a kínzások száma. Ami a politikai foglyokat illeti, a demokráciát, illetve a közéletben való részvétel. Áprilisban a mirandai gobe, ö, kormányzó, aki elnök jelölt volt az Unidad Demokratika színeiben, azért, az ellen emelt szólt, hogy milyen célokra használják az ő személyét. Utána stratégiai cél, célpontnak nyilvánította őt, és a, a, elmondta azt is, hogy egy határmenti államban nagyon fontos az, hogy egy forradalom ellenes, az egy ellenforradalom már kormányozza-e, illetve hogy hogyan viseltetik a hogyan viseltetik a, azon erőkkel, katonai erőkkel szemben, akik az ellenzéket jelentik. Miranda tehát a forradalmiak ellen emelt szót. Áprilisban Saverio Vivas, aki Karakasz jelölt, őt megtámadták fegyveres személyek, és azok, akik a csavizmóval nem értenek egyet, ők nem kaptak engedélyet arra, hogy induljanak a választásokon. Nos, sajnos mindenféle vita nélkül történt mindez illegálisan döntöttek arról is, hogy nem népszavazással, tehát nem mindenki által szavazva szavazzák meg a venezuelai parlamenti képviselőket. Az idei választási programot még nem adták meg. 2016. januárjában foglalhatják el elvileg a helyüket a képviselők. Leopoldo López, Daniel Ceballos és más politikai foglyok is éjségsztrájkot kezdtek. Folytonosan a politikai kérdéseket igazságügyi sikra terelik és fordítva. Májusban külföldi sajtóban megjelent információt publikáltak, miszerint a nemzetgyűlés elnöke összekapcsolódik különböző súlyos bűncselekményekkel, és az El Nacional és a Tákuál újság számos tagjának megtiltották azt, hogy elhagyják az országot. Ugyanez vonatkozik a lapatia.com weboldal szerzőire is. Ez elvileg egy megelőző intézkedés, és sajnos azt sem engedték meg ezeknek az embereknek, akik átvették ugye a külföldi hírt, hogy megvédjék magukat. sajnálatos módon, manipulatív módon lép fel a kormány ebben a kérdésben, és mint másban is, például a devizadás vételében. Nézzük a gazdasági jogokat és társadalmi jogokat. Az infláció komoly gond, a termékhiány is, munkanélküliség, az egészségügyben rendkívül csökkent a különböző, a különböző szolgáltatások színvonala, nagyon rossz a lakhatás is. Az infláció 12 év alatt 3911,71% eh, volt, az ENSZ erről úgy vélekedik, hogy a venezuelai táplálkozás élelmezési rendszer nem töltötte be a kormány elképzeléseit, tehát nem tudnak, nem tudják megoldani Venezuelán belül a lakosságért táplálkozását, élelmezését. A szakszervezetek is, illetve a különböző munkáltatói szervezetek is számos esetben fordultak az állam felé, elvileg három oldalú tárgyalásokon egyeztetnek. Nos, ez a helyzet jelenleg, ez a helyzet jelenleg Venezuelában. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Remélem Szolorszán asszonynal tudunk kapcsolatba lépni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. László Orszala vagyok. A szot Szociáldemokrata Párt eh, alelnöke és az Emberi Jogi Bizottságnak kókoordinátora. Az országunkban, mint ahogy korábban elhangzott, egy eh, szörnyű válság van emberi jogi kérdésekben, és ez az összes eh, emberi jognak a megsértésében jelentkezik La Mesa de la Unidad Democrática, para que sepan a quiénes representamos. Un momento de nuevo, señora Solórzano. Los intérpretes no pueden, uh, no pueden interpretar nada. Eh, a tolmácsok nem tolmácsolnak. A spanyol nyelvet lehet hallani, de úgy tűnik, hogy a tolmácsok nem hallják jól. Remélem kapok valamilyen tájékoztatást. Entonces, Pueden interpretar? Sí. Lesz tolmácsolás? Akkor igen. Sajnálom, összetett kérdésről van szó. Lassan, legyen szíves. Sí, adelante, adelante. Sí, la mesa unidad democrática es una... A demokratikus egység egy olyan kerekasztal, amely 18 parlamenti pártot foglal magában, különböző családokhoz tartoznak ezek a pártok, de ugyanakkor együttesen dolgoznak. 2014. február 12-én az általam vezetett szakbizottság 3767 politikai fogolyról szerzett tudomást. 709 ezek közül szabadult ki azóta. 2313 továbbra is vizsgálati fogságban van, ez azt jelenti, hogy a személy szabadságában korlátozva van, azért, mert a politikai okok miatt letartóztatták. 14-en vannak házi őrizetben, 32-en továbbra is börtönben vannak,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 Én a spanyolról kiválóan értem, nem tudom, hogy mi a probléma a tolmácsolással. Akik ráadásul megkapták ezt spanyolul, de az, az igazság, hogyha nincs tolmácsolás, akkor a következő meghívót sem fog tudni eljutni mindazokhoz, akik nem beszélnek spanyolul. Megpróbáljuk az utolsó kapcsolatot létrehozni, hát ha sikerül ezt megfelelő minőségben létrehozni, hogy a tolmácsok tolmácsolni tudjanak, különben nem tudjuk folytatni a, a internetes kapcsolatokkal. Aztán a Romero a büntetőjogi panel tagja Venezuelából, a spanyolul nem értő képviselők sajnos nem ért nem fogják érteni, hogyha nem jó a kapcsolás. Minőséges, hogy a tolmácsok nem tolmácsolnak. Sí, hola. Buenas tardes. Buenas ¿Le llega bien mi voz? Sí. Bueno, pues cuando... Nos, jól hall engem? Ah, mint akarja parancsoljon, remélem a hangminőség jó lesz, és lehet majd tolmácsolni. Angolul fogom az előadást tartani, hogy könnyebb legyen minden. Értem a műszaki problémát. Rendben, próbáljuk meg. Okay, uh, first of all, thank you. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek. Az, azért, hogy hogy foglalkoznak a venezuelai helyzettel, és a parlamentben is vendégül látnak néhány venezuelai vendéget, illetve videó összekötetésen keresztül. Sajnos eh, van néhány kommunikációs probléma. Desde el auricular para hablar. Vamos a... Okay. Y luego se lo pones. Akkor vedd ki, légy szíves, vedd ki a füledből a fülhallgatót. The executive director of Follow. Én vagyok a elnöke a venezuelai forró Penel Venezuelánonak. Ez egy olyan szervezet, amely több mint 200 ügyvédet tömörít országszerte. Ez több mint 1500 aktivista dolgozik nekünk, és képviseli a fogvatartottak jogait, és szeretnénk demonstrálni az emberi jogi helyzetet Venezuelába, Herrero Carrero esetén keresztül. 2011. május 8-án további 230 fiatallal került őrizetbe. Ironikus módon ők egy diák szabadon bocsátásáért tüntettek, akit szintén tüntetések miatt vetettek börtönbe egy sátor tábort építettek fel az ENSZ karakaszi irodája előtt, és a, a karakaszi hírszerzés ha, hallgatta ki ezt a fiatalembert, aki bevallása szerint kínzásoknak is alá volt vetve, arról beszélt, hogy egy újság papírba tekerték a csuklóját, és aztán úgy, úgy okoztak neki fájdalmat, hogy nehogy a vére, vagy bármi más ott nyomot hagyjon. Egy pinyátához hasonlóan fel akasztották, és így bántalmazták, a hátát ütötték, több zúzódást, csonttörést, és szenvedett a karján és a lábán ezen kívül nagyon komoly hasi fájdalmat érzed. Mi ügyvédek az államügyességre mentünk, hogy kifejezzük a, az ellenállásunkat, illetve a sajtót is fordultunk, és szerettük volna elérni, hogy szállítsák át egy másik helyszínre Herárdot, de ehelyett hat hónapra egy nagyon hideg, izolált, ablak nélküli cellába került, ugyan abban a hitezési épületben, karakaszban senkivel nem lépett át kapcsolatba. 24 órán át a saját cellájában kellett, hogy tartózkodjon, napfényt nem látta. Ez egy öt emeletnyi mélységben található a föld alatt ez a börtön. Még mindig vannak ott fogva tartottak magán zárkában, órák sincsenek, nem lehet az időt követni. Herrero Carrero szabadon bocsátásáért, illetve orvosi ellátásáért szálltunk síkra. De csak hat hónap után szállították el, de ugyanakkor az, az első helyszínre szállították vissza, ahol állítása szerint megkínozták. És semmiféle orvosi ellátásban nem részesült egészen idáig, továbbra is gyomor problémái vannak, fekélyek vannak a testén. És ez csak egy, egyetlen egy példa, hogy bemutat kiulladtak a fogai, és és ő maga ragasztóval visszaragasztotta ezeket a fogakat, mert egyszerűen semmiféle orvosi ellátáshoz nem jutott. Uh, about just four of assisted now on uh, this date 200,600 um, uh, uh, detainees just uh, as a result of demonstrations. We have Perdone, registered ya no hay, ya no hay 3,000. Perdón, perdón, perdón. Elnézést, elnézést. Eh? Sorry? Perdone, hay... Elnézést kérek. A tolmácsokhoz nem jut el a hang, és ezzel nem tudnak tolmácsolni akár angolul, hogy többen beszélnek, de jobb, hogyha hamarosan befejezi, mert csak azok kérték, meg nincs tolmácsolása. We have 3750 több mint 3000 foglyot szabadlábra helyezt, de összességében 296 embert börtönbe vetettek jelenleg 31-en vannak békés tüntetések miatt továbbra is őrizetbe. 77 politikai foglyot tartunk számon. Emblematikus esetek is vannak, ezek mint Leopoldo López és Daniel Szabályos, és vannak további diákok is börtönben, akik nem tüntetésekhez kapcsolódóan lettek elítélve például Twitter üzenetek miatt állítólagos felbújtó Twitter üzenetek miatt is bebörtönöztek néhány fiatalt. Itt csak néhány példát nevezek meg, hogy és arra beszélnek, hogy a politikai foglyokat hogyan tartják fogva általában, elszigetelten, magánzárkában korlátozzák a látogatásokat, csak a közvetlen családtagok, illetve az ügyvédek juthatnak be az őrizetben lévőkhöz. Az igazságügyi eljárásokat is eh, indokolatlanul elhalasztják, meghosszabbítják, és az olyan emberi jogi ügyvédek, mint én magam is, nekünk is megnehezítik a dolgunkat. Közöttünk is vannak, akik házi őrizetben vannak és tíz hónap után is sok esetben csak egy előzetes meghallgatásra kerül sor, maga a bírósági eljárás borzasztó hosszúra nyúlik, és az állami médiával is visszaélnek a köztisztviselők megfigyelik a, a gyanús személyeket, és vannak videófelvételek, amelyeket a börtönökben vettek fel, ezeket időnként megmutatják a televízióban is. Tudom, hogy sajnos nincs elég időnk, hogy minden információt megosszak önöke. De több mint száz kínzásos esetről tudunk, de ezeket nem vizsgálják ki. It is important because these big, very uh, uh, uh, public officials actually uh, changed information in some way. Have been statistics, killings. Señor Romero, no, no, tiene que ir concluyendo. Romero ¿quieren zárja le. Of human rights violations. Seven military officers have been killed and seven uh, people that actually have collisions with barricades, barricades as an accident has been also uh, uh, killed. Thank you uh, very much for this opportunity and as I always say, Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Az emberi jogok egyetemesek. Nem lehetünk semlegesek. Köszönjük szépen, hogy lehetőséget biztosítottak a venezuelai helyzet megvitatására. Köszönöm, Romero úr. Sajnálom a műszaki problémákat, de ugyanakkor az üzenetét megértettük. Megadom a szót az utolsó videokapcsolatnak a Kérem, kapcsoljuk az utolsót. Marino Alvarado úrról van szó, aki a Provea ügyvédje, Eh, oktatási és emberi jogi mozgalom Venezuelában. Remélem, hogy sikerül a kapcsolat, és akkor a tolmácsok el tudják végezni a munkájukat, hogyha nem, megpróbáljuk akár angolul is megtartani az előadást. Hola. Hola. Hola. Üdvözlöm, hall engem? Tökéletesen. Egy kicsit hangosabban kérem, hogy jól tudjuk hallani, és hogy jól lehessen ön tolmácsolni. Kérem, beszéljen hangosan és lassan, hogy a tolmácsok jól tudják végezni munkájukat. Öné a szó. Az én nevem Marino Alvarado, Provea emberi jogokkal foglalkozó szervezetnek a tagja vagyok. Köszönöm szépen, hogy ez ezt, eh, a, hogy megadtak nekem azt az alkalmat, hogy felszólaljak önök előtt. A szervezetünk nevében fogok szólni. a kezdem, hogy elmondom, hogy nem minden negatív az emberi jogok helyzete szempontjából Venezuelában vannak pozitív fejlemények, például az oktatás tekintetében egy rendkívül fontos eh, szociális befogadási politika indult el, száz eh, a százalékkal növekedett például az egyetemi beiratkozások száma az utóbbi 15 éve, évben. A földek kerültek kiosztása szegényebb családok számára, Proveja, mint emberi jogi szervezet, annak Na, annak idején elismerte azokat a fejleményeket, pozitív fejleményeket, amelyeket tapasztaltunk a különböző területeken, a Chávez elnök alatt is. A szegénység elleni küzdelemben például 2013-ig folyamatos volt a szegénység csökkentése, és ez az emberi jogok szempontjából is nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy több a demokrácia, és többen kerülnek a társadalom védelme alá. Ugyanakkor Maduro elnök első éveiben eh, a szegénység növekedett, 2013-ban 6%-os növekedés mutatott föl, és 2014-ben is növekedett a szegénység. Ez súlyos dolog, eh, az emberi jogok szempontjából. A venezuelaiak nagyon aggódnak emiatt, és a nemzetközi közösség is, ugyanis az az érdekünk, hogy több legyen a demokrácia, több legyen az igazságosság, és mindenkinek jusson szociális támogatás. A társadalom igen elégedetlen az utóbbi időkben, főleg a szegényebb rétegekben, Egyre több a tüntetés, egyre több a sztrájk, utcák lezárása, ezek szerepelnek a tüntetési módok között. Föltehetjük a kérdést, hogy hát miért van az, hogy a dolgozók voltak azok, akik Venezuelában a legnagyobb tüntetések élére álltak Venezuelában az utóbbi öt évben azok a tüntetések, amelyek több jogot akarnak, és az állami vezetést kérdejelezik meg, viszont a komány részéről azt mondják, hogy ezek a tüntetések, ezek bűnszövetkezetek, vagy eh, bűnözőknek titulálják mindazokat, akik szervezik, akik a hangjukat hallatják, eh, akik eh, bármit is mondanak a kormány ellen. Azonnal nyomozást indítanak ellenük, bebörtönzik. Jelenleg körülbelül 5000 ember van tárgyalás alatt, vagy bíróság előtt, azért, mert tüntetés szervezet. Az emberi jogok jogokért harcolók, az aktivistákat szintén támadják, és megnehezítik a feladatukat, megpróbálják beperelni őket, például azzal, hogy a nemzetközi együttműködésüket, a nemzetközi kapcsolataikat megnehezítik, például olyan szervezetekkel, amelyek az Európai Unióban dolgoznak, olyan szervezetek, amelyeknek az a céljuk, hogy a demokrácia szintje erősödjön Venezuelában. Megfenyegették mindazokat, akik az emberi jogok védelmébe kelnek, azt mondják, hogy mi a haza árulói vagyunk, lehallgatják a telefonbeszélgetéseinket, állami forrásból lejáratnak minket, és mindenféle módon támadnak. Azok az emberek, akik az emberi jogokért harcolnak, egyre inkább elszenvedik a kormánynak a nyomását. Tudjuk, hogy a kormánynak joga van kritizálni minket, és nem osztani a véleményüket, de igen, messze van ez attól, hogy állami forrásokat használjon arra, hogy minket lejárasson, azért, hogy a mi munkánkat eh, bűnüldözés tárgyává tegye, és azért, hogy általánosságban ellehetetlenítsék a munkánkat. A venezuelai kormány ezentúl egy olyan politikát folytat, hogy nemzetközi szinten is lejáratja azokat a nemzetközi szervezeteket, amelyek az emberi jogokért eh, küzdenek szerte a világon. Az enhez fordul, az eh, amerikai államok bíróságához fordul, olyan rendszer ez, amelyik nem fogad el kritikákat, amelyik nem hajtja végre az amerikai az a pánamerikai bíróságnak a határozatait, amikor különböző nemzetközi szervezetek eh, rámutatnak arra, hogy problémák vannak, akkor, ők, akkor ők azt mondják, hogy támadják a venezuelaiakat, a venezuelai kormányt az a véleményük, hogy a nemzetközi szervezetek, azok a nemzetközi szervezetek, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak, egy összeesküvés tagjai, amelyeknek céljuk a venezuelai demokratikus kormány megdöntése. A lakosság vételensége krónikus, függnek a közigazgatástól, emiatt nem mernek szólni, nem merik a hangjukat hallatni, és nagyon erős az kormánynak a propagandája és a nyomása. Ombudsman, mm, az ombudsmannak a feladata, feladatát megnehezítik folyamatosan, és azok az emberek, akik eh, emberi jogok védelmével foglalkoznak, azokat a közigazgatási szervek különböző oldalról megtámadják. Jelenleg azok, akik megtámadják eh, a megtámadják eh, az aktivistáinkat, azok gyakorlatilag büntetlenül megtehetik az igazságügy nem garantálja az emberek egyenlőségét a törvények előtt, és állami szervek foglalkoznak azzal, hogy hamis bizonyítékokat gyártsanak annak érdekében, hogy a mm, aktivistáinkat letartóztassák. Elnök asszony, kérem, röviden, mert mindjárt lejár az időnk. Most rátérek a börtönökre, a börtönök helyzetére. A venezolai börtönök a legerőszakosabbak a világon, ugyanakkor el kell ismerni, hogy az utóbbi két évben erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy ezt az erőszakosságot tompítsák, ugyanakkor a halálesetek száma rendkívül magas. 2014-ben 309 a gyilkosság történt a venezuelai börtönökben. és az utóbbi tíz évben 6472 halál gyilkosság történt a börtönökben. A börtönökben nincsenek emberi jogok, nincsenek biztonságban a bebörtönzöttek. Kedves képviselő urak, tisztelt szakbizottság, köszönöm, hogy meghallgatnak minket, köszönöm, hogy foglalkoznak velünk. A harcolunk az igazság annak érdekében, hogy igenis a felelősöket büntessék meg, nem csak azokért az esetekért, amik történnek a 2014-es tüntetéseken, hanem azokért a halálesetek miatt, amik folyamatosan zajlanak Venezuelában. Köszönöm szépen, Alvarado úr, köszönöm szépen az előadását, és azért, hogy harcol az emberi jogok mellett. Most rátérünk a kérdésekre, akik akik itt vannak a teremben ők fognak válaszolni a kérdésekre, akik Venezuelában vannak, azok nem fognak tudni válaszolni a kérdésekre. Sajnos a hang minőségére nem ad lehetőséget. De igen eltérő oldalról jövő jelen, képviselők vannak, akik mindenre tudnak válaszolni. Először is azoknak adom meg a szót azoknak a képviselőknek, akik valamilyen kapcsolatban vannak Venezuelával, Sziszúr, aki Eurosz úrnak, az elnöke a Luiz Grandes úrnak, aki az andoki közösségnek az elnöke. Az is. elnök asszony, Elnök asszony, én üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Itt az Emberi Jogi Szakbizottságban ez a legfontosabb feladatunk, hogy, az emberi jogok betartására ügyeljünk világszerte. Itt olyan régiókról is szó van, amelyek történelmileg és kulturálisan közel állnak hozzánk, éppen ezért különösen érdekes számunkra a Latin Amerika. Itt szemünkre hányhatják, hogy mi itt beavatkozni kívánunk más országok, mint Venezuela, belpolitikájában, de nem erről szó nincs semmi óriási tiszteletet tanúsítunk a venezuelai társadalom iránt. Itt komoly demokratikus hagyományokra tekintett vissza ez az ország, de az emberi jogokkal kapcsolatos esetekben lehet véleményünk. Nem a venezuelai kormányt kívánjuk itt megítélni, azt beavatkozásként élhetnék meg, a venezuelaiak, de ez az ő dolguk, mi nem politikai állásfoglalást szeretnénk itt adni, de vannak más kérdések is, és az egyik legfontosabb kérdés a következők. Itt most súlyos emberi jogi sértésekről beszélünk Venezuelában, mert ha, ha nincs jogállamiság, és ilyen esetek előfordulnak, akkor nem beszéltünk demokráciáról főleg nem liberális demokráciáról, sem politikai, sem kulturális szempontból. Ez itt tehát a kérdés, hogy valóban erről van egy szó. Én valóban szolidáris vagyok mindenféle erőszak áldozatával Venezuelában is. Itt mi nem teszünk különbséget az áldozatok között, hogy ők a származásuk vagy bármilyen motivációjuk miatt váltak áldozatai, ők mind erőszak áldozataival váltak, éppen ezért megérdemlik, hogy szolidárisak legyünk velük. A kérdés inkább az, hogy a jogállam Venezuelában abban a helyzetben van-e, hogy kivizsgálja ezeket az eseteket, független, szigorú vizsgálatokat tud-e indítani az említett erőszakos esetek kapcsán. És ezzel kapcsolatban nagyon komoly kételjeim vannak. Méghozzá azért, mert túl sok olyan eset fordult elő, ahol úgy tűnik, hogy megállapítható az, hogy a demokratikus jogállam egy alapelvét nem tartják be, méghozzá hatalmi ágak szétválasztása nem történik meg, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás nem válik ketté. Vannak olyan esetek, amikor egész egyszerűen az igazságszolgáltatás nem függetlenül járt el, egy jogállamban ez alapvető lenne de ezen kívül a gyülekezési szabadság, a véleménynyilvánítás szabadság és további alapvető szabadságjogokat is tiszteletben kellene tartani. De itt olyan esetekről, helyzetekről hallhattunk, a, amelyekben különböző háttérre rendelkező személyek szerepeltek, de ezeket az elveket, a véleménynyilvánítás, a gyülekezés szabadsága korlátozták az ő esetükben. A az utolsó előadó arról is beszélt, hogy Venezuelában jelenleg kísérletek folynak arra, hogy mindenféle eltérő véleményt kriminalizáljanak. Azonnal bűncselekménye nyilvánítanak ilyesmit, és hát ez egy demokráciában nem megengedhető. Demokratikus választásokat kell megrendezni, és ha ilyen választásokra sor kerül, akkor a kisebbségeknek is lehetőséget kell adni, hogy, hogy hangjukat hallassák. Nem akarok itt tovább ebbe belemenni, de mindig gondoskodni fogok arról, hogy a venezuelai állam képviselve jó kapcsolatokat ápoljunk, a nagykövettel is több alkalommal beszéltem. Sajnos a mai napon a, nem volt lehetséges a venezuelai diplomácia képviselt részéről, hogy itt megjelenjen és képviseltesse magát. De azért nem kell itt rögtön bizalmatlanak lenni, hogy ugyan miért nem jöttek el. A mi legfontosabb célunk az, és itt elmondanám, hogy a venezuelai népet, az ország történelmét, kultúráját tiszteletben tartjuk, de pont azért, mert tiszteljük ezt az országot, azért lett, eh, azért szerveztük meg ezt az ülést. Mi itt nem újabb gyarmatosító célokat dédelgetünk, nem akarunk beavatkozni, de minden országban fontos az emberi jogok betartása, ez számunkra szívügy. Én portugál vagyok, egy portugál közösség is él Venezuelában velük, intenzív kapcsolatban állok, éppen ezért elég jól meg tudom ítélni az ottani helyzetet. Köszönöm, Haregúj úr. Köszönöm, elnök, elnök asszony. Én is köszönetet mondok azért, hogy megrendezték ezt a meghallgatást, és, és együtt érzek az összes áldozattal, akik megszenvedték azt, hogy eh, szabadság jogaikat eh, sárba tiporták eh, azért, mert egy politikai elképzelés mellett kiálltak. Először is azt mondanám elnök asszony, hogy az Euróalat ülésen, amit az elmúlt napokban szerveztünk meg, elég sokat beszéltünk erről a témáról a latin-amerikai kollégákkal, és be kell valljam, hogy elég eltérő vélemények alakultak ki. A latin-amerikaiak többsége úgy véli, hogy a mi európai elképzelésünk arról, ami Venezuelában történik, egyfajta beavatkozás. Úgy tűnik, hogy nekünk nincs ahhoz jogunk, hogy elmondjuk, hogy mi történik Venezuelában. Mi itt az Európai Parlamentben azok, akik a nagyobb frakciókat képviseljük, elmondtuk, elmondtuk valami olyasmit, ami fontos szerintem a venezuelák számára. Számunkra fontos az, hogy mi történik határokon kívül, ezeket vizsgáljuk, lehet, hogy kicsit többet is foglalkozunk azzal, ami határikon kívül történik, mint ami azon belül. Venezuela-ról is gondolkodunk, erről is beszélgetünk, más országokról is, amikor fölmerül annak a gyanúja, hogy az emberi jogok sérülnek. Csupán szolidaritás kérdése, hogy másokról is beszélünk. Hogy az Európai Unió szörnyen viselkedik azokkal a bevándorlókkal kapcsolatban, akik ide érkeznek, önkritikát gyakorlunk, igen, de ugyanígy el kell mondani a véleményünket arról is, mi történik más, ország, más országokban. Az emberi méltóság egy egyetemes kategória. Az emberi jogokat sárba tiporják. Erről mindig el kell mondanunk a véleményemet. Nagyon nagy tisztelettel viseltetem a venezuelai téma iránt. Ez érzelmeket mozgat meg bennem. Én szeretem Venezuelát. Én szocialista vagyok, baloldali, és nem értem. Nyilván utána erről itt már beszélünk. Nem értem, hogy a európai baloldal nem beszél erről. Egy úgymond baloldali kormányról nem beszélünk, amikor felmerül a gyanúja, hogy ez a kormány megsérti az emberi jogokat. A kollégáimnak mondom, hogy az Európai Parlament úgy tűnik, hogy két pólusú lesz a vita, erre nincs szükség. Amikor az emberi jogokról beszélünk, nem lehet így viseltetni. A baloldal néha nagyon kritikus a mexikói vagy a kolumbiai kormányjal, azzal kapcsolatban, hogy ott történik, mert ott tényleg történnek dolgok, de hogyha egy baloldali kormányról van szó, akkor képtelenek a kritikára. Függetlenül attól, hogy ott is megsértik az emberi jogokat. Én baloldali vagyok, szocialista. És nem tudom elfogadni, hogy megsértik az emberi jogokat. A baloldal nem szokta tudni kritizálni azokat az országokat, ahol baloldali a kormány. Szerintem itt az ideje annak, hogy itt most, ebben a teremben, ahol az emberi jogokról van szó, végre tudjunk objektívan beszélni. Hadd mondjak el egy anekdotát amely a spanyol peso kultúrájához tartozik. A 20-as években az orosz forradalom után egy spanyol szocialista vezető Moszkvába ment, mert tudni akarta, hogy a kezdődő forradalom hogyan kapcsolódhat a spanyol ö, mozgalmakhoz. Fernando Royosnak hívták, Lenin, Leninnel is beszélt, a Royos megkérdezte Lenint, hogy a kommunista kormány e kiáll-e a szabadság mellett. Lenin erre visszakérdezett, hogy mihez kell szabadság? Válasz, hogy szabadok legyünk, ahhoz kell szabadság. Arra való a szabadság, hogy szabadok legyünk. Nem értem, hogy egy baloldali kormány esetében Chávez annak idején, vagy most Maduro, tegyük fel, hogy ők baloldaliak. Egy baloldali kormány miért akarja korlátozni a szabadságot. Bármilyen baloldali is valaki, nincs semmiféle eh, olyan, nem szabad, hogy legyen bár, bármilyen olyan politikai projekt, amely korlátozza az emberi jogokat és a szabadságjogokat. A konklúzióm az, hogy ami az elmúlt időben történik Venezuelában, az nagyon veszélyes, és azt a demokráciát mindenképpen felőrli majd. És ezt azért mondom, hogy segítsek Venezuelának és a venezuelaiaknak, hogy a demokráciának segítsek, hogy a szabadság és a szabadságjogok és, a, és az emberi jogok mellett kiálljak. Mindezt baloldalról teszem. Úgy, hogy baráti értelmeim vannak Venezuela felé. Jó lenne, hogyha szabad választások lennének, hogyha nem lennének politikai foglyok. Hogy az összes politikai irányzat szabadon, békében működhet, hogy ne legyen erőszak, ne, ne legyen az ellenzék, részéről sem erőszak, hogy beszéljen a nép, és legyen demokrácia. Én nem akarok semmilyen beavatkozni, én azt szeretném, hogy ez megvalósuljon Venezuelában. Mint az Eurólat elnöke, nekem ez a véleményem. Demokrácia, szabadság, emberi jogok. Ideológia védelem nélkül bármelyik oldalról is. A demokráciát, a szabadságot baloldalról nem szabad korlátozni, mert az már nem baloldal az európai baloldal nem hunyhat szemet a valóság megmásítása mellett, vagy felett. Senki nem hisz annak, amit itt megvalós, amit megmásítva elmondanak a venezuelai eseményekről, nem hiszünk ilyen dolgokat. Csananul Haitiban járt, itt most egy, ez itt most akkor egy csíny, egy állam csíny volt. Az európai baloldal szabadságot és demokráciát kér számon, én ezt az európai baloldal nevében mondom. Ezt követelem. Köszönöm szépen, Haurei úr, van, aki tapsol is, szép csendben. De Grandes úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony én nem tapsoltam sem csendben, sem hangosan, de eh, kimondom, hogy teljesen azonosulok. Hauri úr azon részé, azon szavaival, amelyekkel azonosulhattak. Azonosulok a bevezető szavaival. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a szavak. Ez a bizottság és más bizottság sem az Európai Parlamentben nem ítéletet hirdet Venezuela fölött és a madurói kormány fölött. Sőt, az Európai Parlament tisztelettel bánt az elképzelésekkel, amelyek én sosem ítélem, ugyanakkor egyes magatartásokat igenis elítéltünk, ugyanis ezek a viselkedések nem felelnek meg a demokratikus rendszereknek, hanem sokkal inkább a diktatúrákra jellemzőek. Elemezzük a helyzetet, egy olyan ország helyzetét, amelyik számunkra igen kedves, a spanyolok számára nagyon kedves, nem csak, hogy felelősséget érzünk Venezuela iránt, hanem szeretetet is, mert nem csak, hogy sokáig ott voltunk, és vissza akarunk adni nekik nagyon sok dolgot, amit ott kaptunk tőlük. Nagyon sokat beszéltem venezuelaiakkal, amikor az én országomban nem volt szabadság, és Venezuelában viszont példamutató volt a szabadság. Ott nagyon sokat kaptam tőlük. Hauregi elnök úrnak a szavaival miért nem értek egyet, mert úgy gondolom, hogy ezek a szavak eh, alapján az jönne le, hogy az Európai Parlamentnek nincs joga felszaladni ebben az ügyben. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek feladata, nem csak, hogy lehetősége van, hanem feladata, hogy beszéljen az ilyen kérdésekről. A, szerződésnek a hármas cikkeiben az szerepel, hogy külkapcsolatokban a világ többi országával az Európai Unió hozzá fog járulni az emberi jogok védelméhez és a nemzetközi jog tiszteletetartásához és az ENSZ alapkártájának a tiszteletére. Nos, emiatt jogunk van véleményt mondani, és van egy természetes jogunk arra, hogy ezt megtegyük. Meghallgattunk mindenkit, és azok alapján, amiket meghallgattuk, egyértelmű, hogy a madurói rendszer megsérti az emberi jogokat, az ellenzéket börtönbe veti, jogos kételyek merülnek föl, hogy nem akar választásiakat kiírni, ahogy ez nekik kellene lennie. És Ramon Guillermo Avelida úr, ez egy alapvető kérdés. Nem szabad olyan előre megfontolt tényeket állítani, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Úgy tűnik, hogy a venezuelai nép körében egyre inkább egyhangú vélemény alakul ki, hogy a dolgok nem mehetnek így tovább. És ezzel egyetértünk, az elemzés, a diagnózis egyértelmű és világos mindenfél részéről, és emiatt kell beszélni, hangosan kell beszélni, és eh, feljelenteni azokat az antidemokratikus dolgokat, amelyek eh, történnek Venezuelában, hogy igenis őt demokratikusan választották, Maduro elnök urat, eh, de eh, ő nem úgy viselkedik, mint egy demokratikusan megválasztott elnök, hanem mint egy diktátor. A venezuelai népnek joga van ahhoz, hogy visszaszerezze a szabadságát, és joga van ahhoz, hogy legyenek szabadon megszervezett, megrendezett választások. Nagyon fontos mindez. Lehet mondani jelzőket és nyilatkozatokat, egyet értünk ezekkel. Mi nyugodtan és nyugalomban egyetértünk ezekkel, és úgy vélem, hogy a parlament, az Európai Parlamenten joga megvédeni az emberi jogokat, úgy, ahogy ez a szakbizottság már igen régóta csinálja. Ráadásul meg kell védeni az emberi jogokat mindenféle politikai álláspontból. És ez még erősebbé teszi a véleményüket. Köszönöm szépen, köszönöm De Grandes úr, Messzerre lelnök asszonynak adom meg a szót. Nagyon röviden szólok, mert már egy jó ideje beszélünk erről. Egyetértek Hauregi úr szavaival és De Grandes úrral. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ők is egyetértenek a nagy részben. Nem lehet kettős mérce, nem lehet ideológiai megközelítés, ugyanis békéről beszélünk, szabadságról és emberi jogokról beszélünk, és teljesen mindegy, hogy Burundiban, Venezuelában vagy Szaudarábiában sértik meg az emberi jogokat, ez a mi kötelességünk, hogy ennek hangot adjunk, hogy meghallgassuk a az áldozatokat, és egyértelmű, hogy az áldozatokat kell elsősorban meghallgatni. Van egy mandátumunk, ez a mandátum erről szól, és ahhoz, hogy végrehajtsuk a mandátumunkat, minden eszköz fel kell használni. Megköszönöm, szeretem köszönni mindazoknak, akik felszólaltak a mai értekezleten, a, mert hogy bátran harcolnak, nem csak most, nem csak a mai napon, hanem minden egyes napon. A mi feladatunk, kötelességünk az, hogy meghallgassuk őket, hogy figyeljünk oda, hogy biztonságba tudják tenni a munkájukat, és hogy hasznosan tudják ezt megtenni. Köszönöm Beszerra asszony, négy-öt felszólaló jelentkezett, és utána eh, meg szeretném adni a szót a vendégeinknek, hogy válaszoljanak. Henkel úrnak adom meg a szót. Leider ist das, was... Äh, Sajnos ami jelenleg Venezuelában zajlik, és most angol is folytatom, tehát ami most jelenleg Venezuelában történik, ez sajnálatos módon más dél-amerikai országokra nézve is jellemző. Itt 50 évnyi elnyomás, vagy még több is Kubában, és itt tovább sorolhatnánk a példákat. Itt az Európai Parlamentben néhány héttel ezelőtt eszmecserét tartottunk néhány, néhány igencsak kellemetlen trendről Magyarországon, és igencsak bátorító volt számomra, volt a számomra látni, hogy számos kormányfő miniszterelnek egyre hangosabban ad hangot az aggájainak arra vonatkozóan, hogy mi történik Magyarországon. De hiányolom, hogy más kormányokkal, például dél-amerikai kormányokkal szemben nem hangoztatják ezeket a bírálatokat, például a csilei vagy braziliai ö, kormány kapcsán is hallhatunk néha kritikus hangokat, de Venezuelával kapcsolatban hiányzik ez a kritika, és én azt gondolom, hogy meg kellene ragadnunk az alkalmat, amikor más dél-amerikai demokratikus kormányfőkkel és miniszterelnökkel találkozunk, akkor őket arra kellene bíztatnunk, hogy maguk is bírálják a Venezuelát, nem az Európai Parlamentre, az európai kormányokra kellene hagyni azt, hogy az emberi jogi eseteket Venezuelában bírálják, hanem nekik kellene ezt megtenniük. Köszönjük szépen. Weber asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is meg szeretném köszönni azt, hogy megszervezte ezt a az értekezletet, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk a venezuelai kérdésről. 20 éves tapasztalata rendelkezek az országomban, dolgoztam eh, civil szervezetekben, és eh, el szeretném mondani, hogy amikor a Guarimes áldozatainak a szak, az áldozatainak a szövetsége, nem tudom, egy ilyen szervezet hogy lehet eh, civil szervezet, ugyanis a politika már benne van ennek a szervezetnek a nevében. Sajnálom, eh, hogy amikor erőszak van, mindig vannak áldozatok, ártatlan áldozat, áldozatok elsősorban. De Cabrera asszony, mm, minden tiszteletem az öné, de az ön, az, önök, az ön szavai nem győztek meg engem, mert ön a venezuelai kormánynak dolgozik, én a civil szervezetesként sosem dolgoztam a kormánynak. A civil szervezet nem lehet a kormány, nem dolgozhat a kormánynak. Van egy kérdésem ugyanakkor. Nagyon sajnálom, hogy euró látnál nem értünk, nem sikerült eljutni egy közös nyilatkozathoz a politikusok között. Felteszem a kérdést. Mi a Latin Amerikai szolidaritása a civil társadalomban. A civil társadalom támogatja a, a civil szervezeteket Venezuelában, a, az újságírókat és más olyan embereket, akik harcolnak, mert azt látni, hogy nemzetközi szinten nagy érdeklődés van a venezuelai fejlemények iránt, ugyanakkor ez az érdeklődés nem tapasztalható Dél-Amerikában, ez számomra szinte érthetetlen. Köszönöm szépen. De Grande azt mondta, hogy ő támogatja a demokráciát. Én azt mondom, hogy az előtte szólálót, bocsánat, én azt mondom, hogy majdnem támogatom Nos, hallottunk különböző civil szervezeteket, az egyiket az Egyesült Államokból, aztán ellenzékiek, a 2008-tól 2014-ig vezette a MUP-ot, olyan, mint ide hívtuk volna Istent, hogy itt beszéljen a szakbizottságban csak egyetlen egy valaki képviseli az áldozatokat. Acevedo úr beszélt a dél-amerikai emberi jogok szervezetéből. Ez a szervezet, amelyet eh, kizárták eh, eh, Kubából, utána viszont Pinochet Csillében tartott egy értekezletet, és fogadták Pinochet kormánynak a képviselőik. Nos, ez egy igen mérkérdezhető álláspont, mert ugyanis ez a szervezet úgy tűnik kettős mércét alkalmaz, a regi úr, nem támogatom, nem értek egyet önnel. Hét határozat volt az utóbbi öt évben emberi jogok kérdésében ebben az utóbbi öt évben. Nincs sem, nem lehet összehasonlítani a kérdéseket ugyanakkor. Szabad választások vannak, az előző elnök elfogadta, és ön azt mondja, hogy nem fogadja el a golpet, a pucsot. Nos, nagyon sajnálom, hogy Eurolánnál nem lehetett egyességre jutni, ugyanis a, panameri, a panamerikai rész fél úgy gond, azt akarta, hogy ne legyen beavatkozás. Az erőszakról van szó amikor egyes országok esetében beszélünk erőszakról, más országoknál nem. De nézzük meg, Hondurasban vagy Mexikóban sokkal nagyobb az erőszak. Mexikóban 78 újságírót öltek meg az utóbbi időkben, Venezuelában egyet sem. Hondurasban óriási ö, számokat tudnak mondani gyilkosságokról. Guatemalában, El Salvadorban vagy Kolumbiában. Mert ott nincs, mert ott olyan ö, kormányok vannak, amelyek kedvesek ezeknek a szervezeteknek. A baloldali kormányok esetében akkor mindig megnézik, hogy mikor van erőszak, a szegénység is. De megnézzük, hogy mik az adatok Venezuelában. 99 óta a szegénység 42%-ra, 20%-ra csökkent. Az ex a szélsőséges szegénység 16%-94-ben, amikor szabadon lehettek e, szegények, 7%-ra csökkent. Az, ors, az orvosok száma 400-ra e, növekedett 80-ból 100 ezer emberre. Tehát ezek olyan adatok, amiket e, megfelelően kell kezelni. A büntetlenség Mexikóban 44%-os a büntetlenség, és több mint 40 ezer eltűnt van nyilvántartva. Diákok tűnnek el, eh, tűntek el, és, az az eset az nyilvánosságra kerül, de rengeteg olyan eset van, ami nem kerül eh, előtérbe. De vannak példák az Egyesült Államokból is, a Nemzeti Gárda, a Nemzeti Gárdának az Egyesült Államokban az szinten egy paramilitáris jelenség, rendőrség, eh, katonasság, és eh, hammikkal járkálnak, és eh, páncélozott járművekkel gyilkolásra képesek, óriási tűzerejű fegyverekkel. Nos, az Egyesült Államokban senki nem kérdőjelezi a Nemzeti Gárda létét, ha létezik egy ilyen egy másik országban, akkor az Egyesült Államok megkérdőjelezik, és más szervezeteik is. Az én országunkban ilyesmit nem engednénk, mert biztos vagyok abban. Aztán az igazságügy elnök asszony, mindjárt befejezem, a letartóztatottak száma, óriási számokról van szó. 43 gyilkosság volt 18 ezek közül a rendőrsége tölt meg. 9 rendőr halt meg ezek közül rend, őrei. Ezek a minisztériumok adatai. Kétszáz öt esetben erőszakot alkalmaztak a rendőrség, a biztonság, az állambiztonsági alkalmazottai. Ketten gyilkosságért, hároman kínzásért, öten Abszategig, öten Meridából és mások Falkomból. Gyilkosságért hét bolivári rendőrségnek a tagjait lettek eh, megbüntetve. Az egyik ezek közül gyerek, az egyik ilyen esetben gyerek, egy 14 éves gyerek volt az áldozat. Nos, rendben van, látjuk. Ebben az esetben tehát megbüntették azokat, akik elkövették a, a büntényeket, nem lehet beszélni büntetlenségről. Köszönöm szépen. Mindenkinek megadtuk a szót, akit eh, meghívtunk, és mindenkit eh, tiszteletben kell tartani, tehát senkit nem lehet vádolni a meghívottjaink között. Az a feladatom, az a tisztem, hogy ezeket az embereket megvédjem, hiszen mi hívtuk meg ezeket az embereket. Szánó azt mondta, a szocialisták eh, hívták meg eh, Kószor egy más valakit, a liberálisok más előadót eh, javasoltak, a néppárt is javasolt valakit, illetve a zöldek is. Tehát minden egyes frakció előállt valamilyen javaslat, tehát kit hívjunk meg, minden egyes szervezetet azért hívtak meg, mert egy bizonyos területen dolgozik. Én azt próbáltam elérni, hogy a venezuelai követséget időben értesítsük, és az elmúlt napokban sokat foglalkoztam azzal, hogy a követség is részt vegyen a mai ülésem. Nem sikerült azonban ezt elérni, ez az első olyan nagykövet, akivel nem tudok beszélni, de a nagykövetség felé továbbra is áll a meghívás, hogyha hozzászólt volna a nagykövet, akkor valószínűleg önök is azt gondolták volna, hogy kiegyensúlyozottabb a dolog, én is ezt gondoltam volna. De amikor az emberi jogok kérdését tárgyaljuk egy országban, akkor mindig meghívjuk a nagykövetet, a lehető legdemokratikusabban és nyíltabban próbálunk eljárni, de a nagykövetség nem akart hozzászólni, ami nagyon-nagyon meglepő. Az összes az összes szakbizottsági tag számára, hiszen a nagykövetek általában, vagy a nagykövetség általában szívesen hozzászól. Beszélünk majd, beszéltünk már Mexikóról, ma, holnap Palesztináról, Gázáról beszélünk, mindig az emberi jogi helyzetről, utána Ukrajnáról. Így működik a mi albizottságunk. Folyamatosan elemezzük az emberi jogokat, odafigyelünk rá, az emberi jogok kérdésére tiszteletben tartása az EU határain kívül. Én vagyok ennek a szakbizottságnak, az, vagy a bizottságnak az elnöke, így dolgozunk. Megmagyaráznám. Itt csak egy eltérésről van szó. Jó, remek. Fária úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Kozó úrhoz fordulni melyik televízióban vagy melyik rádióban szerezte, vagy honnan szerezte ezeket az információkat? Ezeket nagyon régi információk lehetnek, amelyekről itt beszélt. Hol látta, vagy hol hallott ezeket? Gózóra azon azt mondja, hogy nem tart engem tiszteletben. Term- Se- semmi, semmi köze ehhez. Kérem szépen, ne tegyen fel ilyen kérdéseket. Ugye arról van szó, hogy itt a tiszteletet hiányolja, Kozó úr. Ramon Guillermo Avaledo úrnak, és a többi vendégnek és előadónak szeretnék köszönetet mondani. Hát én is liberális vagyok. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy azok a személyek, akik itt jelen vannak, és a venezuelai népet képviselik, ők az életüket kockáztatják, az egzisztenciájukat kockáztatják, és ezt valóban eh, tiszteletben kell tartani. Reméljük, hogy nem származik ebből a hátrányok, nagyon bátrak, és ez valóban tiszteletet érdemel, és köszönetet. Nem tudom, hogy nekem lett volna elég bátorságom ahhoz, hogy az ön helyében ott üljek, de a vendégek eljöttek, és felszólaltak. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát azonban eléggé politizáltá tettük. Valóban a, vannak önkényes letartóztatások, a büntetlenség klímája uralkodik, az igazságszolgáltatás a politikai hatalommal összejátszik sok esetben. Tehát itt vannak azért nagyon aggályos folyamatok, mindannyian nagyon aggódunk, nem csak az emberi jogok miatt, hanem a tájékoztatáshoz való jog, a véleménynyilvánítás szabadsághoz való jog, és így tovább. Ezek mind-mind nagyon rossz helyzetben vannak Venezuelában, és hát az embereket is aggódunk. Én portugál vagyok, mint az előttem szóló egyik kolléga is, és Venezuelában nagyon sok portugál él, ők is szenvednek ettől a helyzettől, ők is áldozatai e, ennek a helyzetnek, az ott élő külföldiek között e, sokan áldozatává válnak ennek a helyzetnek. Hiszen annak idején ők egy olyan országba vándoroltak ki, ahol még élhető körülményekre számítottak, ahol egzisztenciát teremthettek, ahol boldogulhattak, jól élhettek, de most megölnek az ő soraikból is embereket, eh, kisemmizik őket, elveszik a tulajdonokat, és és itt valóban Európa és azt szeretné, hogyha drasztikusabb intézkedések születnének annak érdekében, hogy a venezuelai kormányt rákényszerítsek arra, hogy az emberi méltóságot, az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Ennyit akartam volna elmondani. És lennének még kérdéseim is, hiszen a venezuelai ellenzék is képviselteti itt magát a teremben. Szeretném tudni, hogy a venezuelai ellenzék mit tervez hogy egységes egyáltalán ez az ellenzék. És kidulhatunk ki abból, hogyha majd sor kerül választásokra, akkor valódi alternatívaként áll majd ki az ellenzék. Tehát egységesek a céljukban, legalább abban, hogy kormány szeretnének váltani. Hiszen ez lenne a cél. Ramon elmondta, ugye, hogy milyen nehéz segíteni akkor, hogyha Dél-Amerika magas megosztott. Az Eurolatról, az Eurolat üléséről is szó esett. És a celák felé is jó lenne üzenetet közvetíteni, de a latin-amerikaiak azt mondták, hogy hát ez beavatkozás, kívülről nem szaladunk ebbe bele. Köszönöm, Zuber asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, portugálul fogok én is beszélni. Uma, enfim, uma grande confusão entre aquilo... E Azt hiszem, hogy nagyon nagy itt a zavar. Valami félreértésről lehet szó. Legitim jogunk van, hogy tanulmányozzuk az emberi jogok helyzetét, ez egy dolog. A másik dolog pedig, hogy ki miként vélekedik, milyen politikai álláspontja van. Én nagy figyelemmel hallgattam végig a meghívottakat, az egyéb előadókat, meghallgattuk azt is, akkor meghallgatták azt, hogy hogyan vélekedik az Európai Parlament Venezueláról. Nem megdöbbentő, hogy ma ki van itt, mert ez végül is azt tükrözi, hogy az Európai Parlamentben milyen erőviszonyok uralkodnak. Meghívtunk egy olyan szemét, aki tényeket elevenített fel, tehát tényekre utalt, a többiek pedig nem csak tényeket mondanak el, hanem véleményeket is a gazdaságról, az inflációról. Ezek inkább vélemények. Szerintem ezek nem igazán tartoznak ide a mai témához. Mert mindenkinek megvan a saját véleménye, meggyőződése. Az Európai Parlamentnek nincs olyan feladata, hogy meghatározza a Venezuelának milyen politikai irányt kéne követnie, ezt a venezuelai nép dönti el a választások során, amikor erre sor kerül. A választások a múltban is az, a választásokat mindig finanszíroznak különböző szervezetek, civil szervezetek, vagy például Jimmy Carter egy szervezete is finanszírozta ezt, mindig is így volt, így is lesz. Nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően működjön. Mi frakciónk az Európai Parlament venezuelai állásfoglalásait nem támogatta. Először is azért, mert úgy gondoljuk, hogy politikai eszközként használják fel a Venezuelában történteket. És mindig választások előtt merülnek fel ezek a témákat, mert itt hagyomány. Nagyon fontos, hogy a venezuelai igazságszolgáltatás megfelelően hatékonyan működjön, és ehhez nem szabad beavatkozni a venezuelai ügyekbe. A beavatkozás már önmagában is gondot jelent, hiszen a politikát és az igazságszolgáltatást, az igazságrendszert szét kell választani. És bízunk a regionális szervezetekben is, Dél-Amerikában és a Karib-tenger térségén. Semmi okunk arra, arra hogy megkérdőjelezzük ezeket a regionális szervezeteket. A legutóbbi eurólatülésen nem sikerült megegyezni, mert különböző politikai tendenciákat képviseltek a különböző latin-amerikai kollégák. Nem tudtunk egyetérteni Venezuela ügyében. nem egyetlen politikai tendencia érvényesül, tehát Latin Amerikában. Nem vagyunk emberi jogi, mert nem, nem vagyunk az emberi jogi bíróság sem, főleg nem a latin amerikai emberi jogi bíróság. És Latin Amerikában nem elszigetelt eset az, ami történik. Mi sajnáljuk azt, hogy eszközként használják fel a Venezuelában történteket politikai célokra. Egyébként a folytonos, vagy a folytatólagos államcsíny, ez nem kitalálás, 2002-ben volt államcsíny Venezuelában, Félbeszakítják a hozzászólót, nem halljuk a hozzászólót. Folytatja a hozzászólást. Nos, volt egy államcsí, amely nek következményeképpen létrejött egy kormány, Spanyolország és az Egyesült Államok is elfogadta, de utána ezt megváltoztatták, ezt a véleményt, és az RT-ben és a BBC-ben is beszámolták ezt. Jó, most megadom mellettem ülőknek a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Sí, bueno. Eh, yo quisiera... Köszönöm, szeretnék válaszolni a feltett kérdésekre. Assis úrnak, aki azt kérdezte, hogy a az ügy adott nekünk választottakat e Mi többször összeültünk az igazságügy minisztérium képviselőivel, követtük a különböző pereket, és figyeltük, igen, és megbüntetéseket is kaptunk. Weber asszonynak, igen, én a kormánynak dolgozom. Kétszer áldozata voltam azoknak a tádomás, támadásoknak, amiket, eh, amikkel lesultottak ezekre a szervezetre. Az, hogy én egy eh, állami szervezetnek dolgozom, az nem veszi el tőlem azt a jogot, hogy harcoljak az ember jogokért, a saját jogaimért, a lányom jogait és másokért. Mert a kislányom meghalhatott volna abban a tűzesetben, ami ott volt, és jogom van harcolni az emberi jogokért, akkor is, hogyha kormánynak dolgozok. Hozzá szeretnék megtenni tenni valamit az elhangzott hozzászólásokban hallottunk a letartóztatott diákokról, akiknek eh, eh, kiestek a fogai, akik hogy eh, kínoztak őket, és betegek. Oszkár úr itt van, aki elveszett a kezét, mert dobtak neki egy bombát békés, úgynevezett békés diákok, akik letartóztatták ezekért a dolgokért. Vannak hivatalnokok, akiket például a gerincüket, meg, a gerincüket ért lövés megbínította. A bizottságunkban van az egyik tag, és úgy megverték ezek a békés tüntetők, békés diákok, hogy leszakadtak azok a szervek, és e a bizonyos szervei, amik miatt nem lehetnek gyerekei. Szóval kérem, vigyázzanak arra, amikor bizonyos erőszakos cselekményeket és békés tüntetőkről beszélnek. A dolognak többfajta árnyalata van, és mi igenis eh, eh, mi is áldozatok vagyunk, a nevünk, a szervezetünk, a neve a szervezetünknek az, hogy Golpe Quantinen, és igenis mi is támogatjuk azokat eh, a az áldozatokat, akik a 2013-as választás után voltak, amikor is a választások után érzett frusztráltságukat levezették embereken, áldozatokon, és mindenkit megvertek, és egyeseket igen súlyosan megsértettek. Három gyerek is meghalt. Nos, ez egy folyamatos támadás, ez egy politikai színezetű erőszakra való felbújtás. Köszönöm szépen, Cabrera asszony, Veledo asszony. Veledo úr, bocsánat. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen képviselő urak és hölgyek a hozzászólásokért. Önöknek demokratikus joguk az, hogy kifejtsék a véleményüket az Európai Parlamentben úgy, ahogy megteheti a nemzet, nem megtehetik a nemzeti parlamentükben, a venezuelai parlamentben ez nem így van. A eh, házelnök úgy gondol magáról, mint a parlament tulajdonosa, és ő dönti el, hogy ki szólal föl, és ki nem. Akár meg is felé, félemlítheti a képviselőket, és van, akit kizártak a parlamentből a véleménye miatt, anélkül, hogy bármilyen eh, megvitatása történt volna ennek a parlamentben. Nos, minden tisztelettel mondom, de amikor egy politikai ideológia tudománynak gondolja magát, és úgy gondolja, hogy mindaz, amit mond, az igazság, akkor is, hogyha a ö, valóság nem mutatja. És mások véleményéről azt gond, másoknak az igazságáról azt gondolja, hogy azok merő vélemények. Nos, ők úgy gondolják, hogy mivel, hogy én mondom, ez igaz, mert én az igazságnak a megtámadhatatlan hordozója vagyok. De sok esetben ez nem így van. Megnézzük néhány elhangzott mondatot, megpróbálom betartani az időt. És mindezt a legnagyobb tisztelettel fogom mondani mindenki iránt. Először is mi egy olyan Venezuelát szeretnénk, ahol minden venezuelai élhet, békében dolgozhat, elkülönítések, diszkriminációk nélkül. Az utóbbi évek erőszakossága, amelyik bármelyik fél is gyakorolja ezt az erőszakosságot, mindig el kell ítélni. Nos, abból indul ki ez az erőszakosság, az, hogy a közigazgatás, a igazságügy, a bíróságok, azokat egy bizonyos politikai álláspont vezérli a kormány mellett. Venezuelában azt mondja az alkotmány, hogy a bírókat pályázatokon kell megjelölni. Ugyanakkor jelenleg minden bíró ideiglenesen van kinevezve. Az ombudsmanokat is, de Ugyanakkor egy abszolút többség, és nem minősített többség választotta meg az ombudsmanokat és más tisztviselőket, akiknek általában az egész népet kell képviselnék. Így ez nem megfelelő, nem hihető és azok a tüntetések, amelyeket az én honfitársaim vezetnek, az miatt van, mert a nemzeti kormány olyan helyek olyan intézményekre is rátette a kezét, és azokat irányítja, amelyeket nem kellene, hogy irányítsa. Mi igazi ö, jogot akarunk, igazi igazságosságot szeretnénk bízni az intézményekben és a kormányban. Ez egy nagyon nagyunkra és mindenki számára Venezuelánában. És ez meg fog történni, be fog következni, mert a kormány azt szereti mm, mondani, hogy örökké megváltozott Venezuela, és szereti azt gondolni, hogy a kormányok örökké tartanak, főleg amikor a sajátjaikról beszélnek. Tudjuk, hogy nem így van. Semmilyen többség nem örökké való, és semmilyen hátrány nem változtatható. Be kérem, ne beszéljen anélkül, hogy megadnám önnek a szót, nincs tolmács tolmácsolás, mert a tolmácsok nem hallják. Elnézést kérek elnök asszony, de ugyanakkor felborítónak tartom az elhangzottakért, az összes itt elhangzó szóért. Sajnálom. Teljesen támogatom az, elhang, az amit elmondott az úr, én azt akarom, hogy szavazással, szabad választásokkal oldjuk meg ezeket a kérdéseket. A probléma az az, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy amikor a másik fél nyer, akkor az a szavazás nem érvényes, nem jó, nem megfelelő. Nos, el kell fogadni a választások eredményét. Nos, a venezuelai kormány számára elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament véleményt mondjon. Ők beavatkozásnak gondolják. Ugyanakkor nagyon eh, csendben vannak, amikor más parlament természetesen, amikor más parlamentek támogatják a venezuelai kormányt, akkor ez e, e, dicsérik is, folyamatosan hangoztatják. Az uruguai szenátus, a kolumbiai parlament, a csilei szenátus és parlament, a braziliai parlament, a kosztarikai parlament, ezek a parlamentek mind ugyanazokat mondtak, amiket önök. De ezeket nem hallgatta meg a venezuelai kormány, ők csak és nem is szóltak ezekről, de hogyha az Európai Parlament megszólal, akkor rögtön jön, hogy a e, kolonizáló európaiak már megint beleszólnak az ügyeinkben. Csak nagyon kevés ország tartja meg azt a monopolisztikus megközelítést a hatalmat illetően. A venezuelai kormány így áll hozzá a dolgokhoz. Képviselő úr, csodálkozik azon, hogy én tagja vagyok az Emberi Jogok Panamerikai Szakbizottságának. Nos, itt zajlik egy, egy, egy párbeszéd. A, van az D, a Panamerikai Emberi Jogi Szakbizottság, Uruguay, miért nem vonul ki a dél-amerikai bíróságból, vagy Chile, vagy Brazil, miért nem lépett ki a panamerikai bíróságból, hogyha ez eszköze az Egyesült Államoknak, nos, tudjuk, hogy ezek, az, ezek az országok a baloldaliak kritizálják a, az amerikai Egyesült Államok beli kormányt, Venezuela sosem volt egy olyan ország, amely elfogadta az Egyesült Államok irányítását, és sosem volt az egész történelme során. Amikor Leoni elnök a Punta del Este kongresszusban eh, felszólalt a Dominikai Köztársaság Amerika inváziója miatt, akkor nem mondta Johnson úr, hogy por qué no te callas, miért nem hallgatsz el, Nos, ennek a helyzet a kormány és a civil szervezetek között. Önök hallgattak sok beszámolót, és mindenki elmondta a véleményét. Alvarado de Provea nagyon objektív szempontból beszélt, olyan dolgokat emelt ki, amiket talán én nem emeltem volna ki. Egy olyan ember, aki egész életében az emberi jogokért harcolt 98 előtti kormányok elleni. Nos, nehéz felmérni az embereknek az által elmondottak igazságtartalmát. Mindenkinek joga van a másik felet meghallgatni, és nem tudjuk, hogy mi történik. Kosszagábrásznak volt egy filmje, Zeta volt a film címe, így mondtam főszereplésével. Azt a filmet a spanyolok nem láthatták, mert cenzúra volt, a portugálok nem tudták azt a filmet látni, mert cenzúrázva volt. Mi Venezuelában, ahol nagyon sok portugál és spanyol menekült volt, megnézhetők. Huagregi Fernando de los Rios említette, aki Venezuelában volt menekült. Ott lett volna Venezuelában, hogyha fasiszta ország volt. Fernando de los Rios nálunk volt, a, a, amikor ki kellett menekülni a Spanyolországból. És mi találkoztunk nagyon sok politikai menekültel Venezuelában, és nagyon sokkal járultak hozzá az országunkhoz nagyon sok nemzetközi szervezet különböző adatokat nyújt a szegénység elleni harcban elért eredményekről, a FAO és más nemzetközi szervezetek. Ezeket egyre pontosítani, frissíteni kell ezeket az adatokat, és ezek ezt meg is teszik. Volt egy időszak, amikor csökkent a szegények száma, de most viszont növekszik, azok az emberek visszatérnek, visszasüllyednek a szegénységbe, és úgy látjuk, hogy az idei év végén több szegény lesz, mint 15 évvel ezelőtt, és ez szomorú dolog. Nos, mikor? Az ENSZ egyik jelentése egyes dolgokat mond, amik támogatják a véleményünket, és úgy gondoljuk, hogy ez jó dolog. De hogyha egy másik szervezet a kínzások számát teszi közzé, akkor azt inkább elhallgatjuk, nem vesszük figyelembe. Felkeltette a figyelmemet, hogy hogy a, a szuverén állam dolgaiba való beavatkozásról van szó, amikor külföldön beszélnek az ország helyzetéről. Ami a Venezuelában mindig ezt mondják, hogyha beszélnek külföldön a dolgainkról, akkor azt mondják, hogy szuverén országok, ország vagyunk, és ezek az államok beleavatkoznak a dolgainkban. Amikor Ugyanezt válaszoltak Csillében, vagy válaszolják eh, Kubában, Csillében a diktatúra idején. Nos, ez egy olyan hozzáállás, amit a demokráciáknál nem létezik. A demokráciák elfogadják a külföldi véleményeket, túllépett a demokrácia a diktatúrán. Ez egy történelmi eh, lépés. Farias eh, úrnak válaszoltam ezzel a kérdésére. Venezuelában a demokraták egységesek vagyunk, és amellett vagyunk, hogy a választásokon történő demokratikus átmenet legyen. Támogatjuk az 1999-es alkotmányt. Vannak a csoportuláson belül eltérő vélemények, de ugyanakkor egységesen szeretnénk szerepelni a következő választásokon, és amikor a lakosság, amelyik az egyetlen eh, út, amit követünk, akkor kormányozni fogunk mindenkinek, a, mindenkit tisztelve. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a figyelmét és a hozzászólásait. Továbbra is foglalkozni fogunk Venezuela kérdésével a jövőben is. Köszönöm szépen!